witam państwa. będę miał zaszczyt prowadzić obrady parlamentu europejskiego w trakcie. folytassuk tisztelt kollégák a szavazatmagyarázatok következnek. kérem hogy mindenki foglaljon helyet. már vártunk egy kicsit hogy csendben elhagyják a termet azok, akik nem kívánnak részt venni a szavazatmagyarázaton. Kérek mindenkit, hogy a beszélgetéseket a termen kívül folytassák a tisztelt kollégák, és akkor kezdjünk is hozzá. Szavazatmagyarázatok következnek először a Fernandes jelentés, illetve Bulman jelentés, az Európai Stratégiai Beruházási Alap megvalósítása. Öten kértek szót. Nekov kezdjük. Megadom neki a szót. Köszönöm szépen. A, az Európai Stratégiai Beruházási Alap most már két éve működik, de még mindig azt látjuk, hogy nagyon nagy a megosztottság kelet-nyugat szempontjából. 2016. júliusában a 15-öknek